Tájékoztatok mindenkit arról, hogy ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét a következő ülésen fogadjuk el. Ha nincs ellenvetés, akkor az elfogadott állásfoglalási javaslatokat eh, akkor eh, elküldjük az illetékeseknek.